Én azt kívánom, hogy a jövőben a kere, ne csak a kereskedelemről tárgyalni. Köszönöm szépen, köszönöm. Kaspari kollega, a szocialisták nevében Arsenis kolléga.